együtt, hogy milyen eredményt érjünk el, annak érdekében, hogy legyen közös menedékjogi rendszerünk. Köszönöm szépen. Grazie, signora Köszönöm, biztos asszony. Most áttérünk a következő napirendi pontra. Azonnali uniós intézkedések a kivételes migrációs áramlások által érintett Olaszország és más tagállamok támogatására. Szeretném rögtön megadni a szót a biztos asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Köszönöm ezt a nagyon aktuális vitát arról a helyzetről, mely mindjárt figyelmét megérdemli. A bizottság nagy figyelemmel kíséri a helyzetet. A Frontex pedig két szakértőt is delegált a helyszínre. Itt uh, több uh, tunéziai menekült uh, 5500 érkezett Lampedusa-ra, és a számuk az elmúlt 24 órában nem csökkent. 33 nő és 108 gyermek is van közöttük. 27 ember csempész sikerült azonosítani. Az olasz hatóságok óriási nyomás alatt vannak, hiszen főleg Lampedusa nincsenek meg a fogadásra alkalmas létesítmények. Már felvettük a belügyminisztériummal a kapcsolatot természetesen az olasz belügyminisztériummal. És formális kérést is kaptunk, hogy nyújtsunk európai segítséget. Természetesen készek vagyunk Olaszországnak és Tunéziának is segíteni, hiszen ez az ügy nem bilaterális dolog, hanem az egész Európai Uniót érinti. Az elmúlt időben a frontex együtt megpróbáltuk azonosítani a teendőket, rövid és középtávon. A szolidaritás, a tagállamok közötti szolidaritás áll itt cselekvésünk középpontjában. Azonban Tunéziával is szolidaritásnak kell lennünk, főleg a demokratikus átmenet idejében. Ezt Lady Ashton is kifejezte, amikor tegnap Tunisba meglátogatta a helyi hatóságokat. Politikai és gazdasági támogatási sikert. Olaszországban konkrét intézkedéseket és gyors pénzügyi segítséget is mozósítanunk kell. Az európai menekült alapból, a 2011 esből ből plusz jutatunk Olaszországnak a már megjelölt összegek mellett. Természetesen infrastruktúrális, szociális, orvosi segítséget nyújtunk, szeretnénk adminisztrációs segítséget, jogi segítséget és nyelvi segítséget nyújtani. Nagyon gyorsan mobilizáltunk, mint például az Európai Határrendészeti Alapból eszközöket. És Valettában pedig támogató csoportokat támogatunk a menekültügyi intézményben. Egy közös Frontex műveletre is sor kerülhetne. A frontex kapcsolatban vagyunk, és technikai szinten is szeretnénk megállapodni. A tagállamok önkéntes hozzájárulásától is függ az, hogy hogyan, milyen felszereléssel folytathatjuk a munkát. Mindenkinek számítok a támogatására. Egy pontot szeretnék még megerősíteni, és visszautalnék az előbbi vitára. A szárazföldi és a vízi határok különböző jellegűek. Így a jelenlegi görög határon alkalmazott módszerek nem feltétlenül alkalmazhatók a jelen helyzetben. Külön figyelmet kell fordítanunk olyan személyekre, akik nemzetközi védelmet érdemelnek meg. Itt a különleges védelmi eszközöket is figyelembe kell vennünk, amelyekről a nemzeti és az európai jog rendelkezik. Természetesen bármikor találkozunk az olasz hatóságok képviselőivel, hogy döntsünk az elkövetkezendő lépésekről. Elnök úr, tisztelt képviselők, egy középtávú stratégiát is ki kell fejlesztenünk, hiszen jelenleg a migrációs áramlások mértékére nem elegendők a jelenlegi jogszabályok, és gazdasági, szociális átmenet zajlik Tunéziában és a mediterrán térség más országaiban is meg kell akadályoznunk a csempészeket, embercsempészeket munkájukban, és meg kell akadályoznunk az, hogy börtönből szökött bűnözők jussanak át az európai tagállamok területére. Tehát azokat a személyeket, akik nemzetközi védelemben nem jogosultak részesülni, nem támogatjuk. Projekteket kell viszont támogatnunk, hogy a legális menekültek és a tunéziaiak megfelelő munkahelyen rendelkezzenek. Tunéziát tehát támogatnunk kell. Politikai és gazdasági segítséget kell nyújtanunk Tunéziának, hogy az Európai Unióba legálisan is érkezhessenek munkavállalók, ugyanúgy, mint szolgáltatások, áruk és szakismeret. A mediterrán térség forradalmiai. nagyon sok pozitív jelet hordozhatnak Tunézia, a térség más országa és az EU számára. Reméljük, hogy a lampedusai helyzet most nem fogja aláásni a fiatal generáció reményeit, hiszen olyan szenvedélyesen értékel azt, hogy alapvető politikai változásokra került sor. Köszönöm. Grazie, signora. Köszönöm szépen, Márton Most pedig megnyitjuk a vitát. Először Buzutil kolléga, percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A humanitárius sürgőség, illetve rendkívüli helyzet Olaszországban és Lampedusa szigetén humanitárius rendkívüli helyzetről van szó, éppen ezért gyorsan fel kell lépni. Öt lépés javasolnék. Először is valóban Tunézia és Egyiptom számára konkrét segítséget, egyfajta marsal tervet kellene kidolgozni. Ugyanakkor elvárnánk tőlük a teljes együttműködést, a Tunézia és egyiptomi hatóságok blokkolják partjaikat, hogy ne tudjanak az emberek illegális módon kivándorolni. Aztán sürgősen kellene a gyors reagálású határellenőrző Frontex csapatot felállítani. Biztos az, hogy nem csak szakértők kellenek, egy Frontex misszióra van szükség. Oda kell küldeni ezeket az embereket. Harmadik dolog. Olaszországnak konkrét segítséget kell nyújtani a több ezer ember befogadására, akik már megérkeztek Lampedusa szigetére. Biztos asszony, őszintén nem tudom, hogy hogy mondhatja azt, hogy az ázó az Európai Menekültügyi Hivatal elküldi segítségét, még nem is működik a hivatal Valettában már a szigetén. Másképp kell eljárni. Negyedik dolog. Segítenünk kell a hazatelepítés, azonnali hazatelepítés folyamatában olyan emberek esetében, akik nem minősülnek menedékeseknek, akiknek nem jár a menedékjog, akiket vissza kell küldeni Tunéziába, oda, honnan jöttek. Aztán ne felejtjük, hogy a szerződésben a 80-as cikkely világosan megállapítja, hogy bevándorlási politikánk a szolidaritás elvén kell alapuljon, illetve az igazságos teher és felelősség megosztásán. Azt hiszem itt az idő, hogy a bizottság ezt a cikkeit talán ültesse már át a gyakorlatba. Köszönöm szépen. Grazie, Köszönöm szépen, Buzuti úr. Most pedig López Aguilar kolléga kapja meg egy percre a szót. Szia, señor presidente, señora comisaria. Creo... Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Úgy vélem, hogy nagyon széles, nagy többség üdvözli a parlamentben azokat a demokratikus folyamatokat, amelyek a földközi tengeri országokban történtek. Európai Uniós értékeket képviselnek ezek a mozgalmak, de azt is tudjuk, hogy ezek nem teljes mértékben ártalmatlanok. Vannak humanitárius hatásaik is, illetve a határ országokra kifejtett hatásuk is. Most már vannak szerződések hatályban, melyeknek a különböző cikkei rámutatnak azokra megosztott felelősségekre, amelyekkel a szolidaritást vállalnunk kell. Ezek az ügyek egész Európát érintik, egyetlen országot sem szabad magára hagyni ebben a helyzetben. Málta, Oroszország, Görögország, Spanyolország nem szabad, hogy egyedül nézzen szembe ezzel a helyzettel, és nem csak a Frontexről beszélek, vagy az IAS-ről, vagy egyéb más operatív ügynökségekről, hanem politikai lehetőségekről beszélek. A megfelelő forrásokat rendelkezésükre kell bocsátani a szükséget szenvedő országoknak, annak érdekében, hogy konszolidálhatsák a demokráciájukat, de az Európai Uniós tagállamoknak is segítséget kell nyújtani abban, a kihívásban, hogy ezeknek a migránsoknak azonnal segítséget tudjanak nyújtani. A Lisszaboni szerződés egy egész programot adott a kezünkbe, amelyet kifejthettünk, és a parlament remélhetőleg hozzá tud járulni ahhoz, hogy ezeket a cselekvéseket megkezdjük. Köszönöm, Rinaldi úr kap másfél percben szót. Köszönöm, elnök úr. Kedves Cecília biztos asszony, kedves kollégákat, kezdjem azzal, hogy az olasz külügyminiszter nyilatkozatára utalok, amit Damaszkuszban mondott. Szíria egy megbízható ország, amelyben az emberek kívánságait sikerült kielégíteni. A belügyminiszterünk nemrég másik nyilatkozatot tett, amelyben felelősségét elhárította. Európa hibás, Európának kell segíteni Olaszországot, Európa magára hagyta Olaszországot és szokás szerint az olaszok olasz, Európáról akkor beszélnek, amikor szükségük van rá, de abban akkor nem, amikor Brüsszel nem ért egyet azzal, amit Olaszország csinál. Amikor ezek az országok Kadafi felé nyújtják kezüket és nyitják ki a pénzes ládáikat, akkor Olaszország például úgy dönt, hogy mondjuk 10 millió eurót nem fog felhasználni az EU-tól kapott segítségből, hogy segítse ezeket az országokat abban, hogy csökkenthessék a migrációt, és ha nem szigorúbb Európai Uniós szabályokat akar. Ezt megértjük, hogy az emberek nem történnek a múltból, nem tanulnak a múltból. Lampedusa is megmutatja azt nekünk, hogy a történelem erősebb, mint a politikai nyereségek. Nem lehet pénzzel mindent megvenni. Európát nem csak akkor kell Euró, nem csak akkor kell Európa felé fordulnunk, amikor szükségünk van rájuk, hanem hogy szolidaritást nyújtsanak, hanem a kötelezettségeinket is vállalni kell Európa felé. Ezeket az hullámokat természetesen kezelni kell. Demokráciára, fejlesztésre, a nemzetközi jogszabályok tiszteletben tartására, európai szolidaritásra van szükség, és a demagóg beszédek abbahagyására. Köszönöm, Rinaldi úr, most pedig Barbara Lochbiller kap szót. De. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a ö, vitának úgy tűnik a címben legalábbis csak Olaszországra korlátozó problémával foglalkozunk. Az a baj, hogy a földközi tenger többi országával együtt ezeket tesszük a középpontba. De mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik átkelnek a földközi tengeren? a saját menekült védelmi elveinket komolyan vesszük, először garantálni kell és elő kell vizsgálni, hogy mely helyzetben vannak ezek az emberek, és emberi jogaikat garantálni kell. Nem szabad megengedni azt, hogy az embereket visszautasítsák, visszatalancolják, elzárják a határokat. Mindig beszélnek arról, hogy a Frontex határellenőrzési határvédelmi eh, ügynökség hogy tud ebben segíteni. Tudna segíteni, ha a menekültek eh, védelmét állítaná tevékenységek középpontjába kitoloncolás, visszautasítás, ahogy többször láttuk, a menekültek hajóinak, csónakének visszaküldése nem megfelelő megoldás. A Frontex új mandátumán gondolkozunk és dolgozunk, és reméljük, hogy konkrétan javítani lehet a Frontex mandátumát, konkrét feladatokkal, ember, jog ki szempontból kompatibilis megoldást kell találni. Tunéziának gyorsan segíteni kell, hogy úgy alakítsa gazdaságát, hogy az emberek saját országaikban lássanak lehetőséget arra, hogy meg tudnak élni. Tunéziának lehetővé kell tenni az EU-val folytatott kereskedelem révén projekttámogatásokkal pozitív gazdasági fejlődést garantálni. Ez egyik fő követelménye a demokratikus transformációnak Tunéziában. Értetetlen számomra az, hogy többszörösen fordul elő az, hogy több EU tagállam a földközi-tengeri tagországokat magukra hagyja, és nem számol azokkal a belem látható következményekkel, amelyekkel a nagy beáramló tömegek járnak. Málta segélykérését többen nem hallották. Rá kell jönnünk arra, hogy az EU belsejében és északi részén lévő országoknak is be kell fogadniuk menekülteket. Az infrastruktúra megvan, de hiányzik a politikai akarat és a szolidaritás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lochpiller asszony. Most pedig Rui Tavares képviselő kap egy percre. Köszönöm. Kedves kollégák, a lampedúzai problémát nem lehet úgy megtárgyalnunk, hogy ne gondoljunk arra, hogy Ben Ali Tunéziája nem engedte meg a kivándorlást. Tehát volt egy törvény, amely tiltotta az országból történő kivándorlást. Tehát Ezeket az embereket nem szabad visszaküldeni, mert börtönbe kerülnek. Meg kell várnunk, amíg az új kormány helyre kerül. Azonban eh, a migrációs politika nem realisztikus, hiszen ott nem Malmström asszonya fő szereplő, hanem Gaddafi úr, a líbiai diktátor. És eh, Líbia pedig eh, az afrikai migránsok, az afrikai bevándorlók közvetítő országa. Innen Marokkóba, Szíriába eljuthatnak. Késznek kell lennünk arra, hogy ezzel a problémával is eh, küzdködjünk. Tehát emlékszem, hogy volt már az 50-es években is egy menekült válság, akkor nem eh, engedhetük vissza a menekülteket. A határakon ott voltak a menekült táborok, és eh, teljes új most a törvényes helyzet, most teljesen más alapon kezelhetjük a helyzetet. Köszönöm. Honorevole Tavares, cél honorevole Van der... Köszönöm szépen, most pedig Van der Kamp képviselő kap szót, de van egy kérdés. Nem kérdés? Nem kérdés? Tehát feltartotta a kérdés, de megbocsájtjuk, megbocsájtjuk és folytatjuk a munkát. Provéra úr egy percre. Köszönöm, elnök úr. Mindenképpen politikai választ kell adnunk erre a rendkívüli helyzetre. Olaszországtól eh, elvárják a koordinációt, Olaszország várja a Frontex segítségét, megfelelő személyzetet kell a helyszínre juttatni. Másodszorban pedig a tehermegosztás is lényeges, harmadsorban pedig az Europolnak meg kell vizsgálni, hogy nincs -e esetleg terrorista veszély, vagy eh, hogy emberkereskedelem veszélye nem áll -e fent. Negyedszer pedig eh, a szükségállapotot kell majd megszüntetni. Azonban ez a strukturális problémákat nem fogja megváltoztatni a Magreb országokban, hiszen nincsenek pártok, nincsenek egyesületek, nincsenek szakszervezetek, nincsen szabad sajtó, és nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Az intézményes eszközök, keretek hiányoznak, amelyek jellemzők egy igazi demokráciára, és amely hangot ad a népnek. Enélkül nem lesz foglalkoztatás, enélkül nem lesz demokrácia. Nem lesz stabilitás és biztonság. Ez az igazi politikai kihívás. Köszönöm. Provéra úrnak, most pedig Madlener úr kap szót egy percre. Köszönöm, elnök úr. Igen, most tényleg szükség szükségállapot van Európában, hiszen Európát elönti a Mohamedán vallású menedékesek cunamia. Már rengeteg eh, bűnöző érkezett Lampetúzára, és több százezer akarja követni. Az európai határ pedig teljesen áteresztő. Olaszország, Olaszország csődöt mond a külső határai őrizetében, és eh, Frontex pedig szalad a realitások után. Éppen ezért megkérném Eston főképviselő asszonyt, eh, hogy a 28 per 2-es értelmében egy sürgőségi ülést eh, hívjon össze, hogy eh, ezt az áramlatot valahogy kezelni tudjuk. És Berlusconi miniszterelnökhöz is fordulok majd. Tehát ne tőlünk kérjenek pénzt, hogy a szemét problémájukat megoldják, a bevándorló problémáit megoldják, saját pénzükből küldjék haza őket Afrikába. Köszönöm, Madléner úr, most pedig Mário Mauro kap szót, 1 perc 30 másodperc. Szóval, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a, az erőfeszítéseit, köszönöm szépen, hogy beveti magát ebbe a kérdésben nagyon fontos a humanitárius rendkívüli állapot megoldása, feloldása, de nagyon jól tudja, hogy a valódi rendkívüli helyzet nem humanitárius jellegű. A humanitárius helyzet az a következmény. A valódi rendkívüli helyzet, vagy rendkívüli állapot a Magreb régióból azért van, mert rendkívüli történelmi változások történnek a Magrebi régióban. Nincsen megfelelő stratégiánk a közép a, te, a, közép, a földközi-tengeri régióra. A Lisszaboni folyamat kudarcot vallott, aztán a Mediterrán Unió kudarcot, kudarcot vallott, nincs jövőképünk a problémák megoldásával kapcsolatban. A problémákat közösen kell megoldani. De a tanács nem képviselteti magát. Azt mondtuk, hogy a tanácsnak föl kell tenni a kérdést, hogy honnan lesz európai stratégiánk. Nem a bevándorlás, az illegális bevándorlás a probléma, hanem a demokrácia, a szabadság, a földközi tengeri régióban. Hát mindenki közösen, egységes frontként lépett fel, közös válaszokat kínáltunk fel. Több ezer lengyelt fogadtunk be. A problémát megoldottuk, mert európai integrációt céloztunk elő. Irányoztunk elő stratégiakkel. Ilyen stratégia nélkül nem tudunk válaszokat adni. Nagyra értékeljük az ön jó indulatát, jó indulatát. Köszönöm szépen, Mauro kolléga. Most azt kérdezem, hogy hajlandó-e kérdést elfogadni Port, Portás úrtól? Igen? Kérem, tessék. Köszönöm szépen. Elnök úr, egy dolgot szeretnék önnel megvitatni, azt, hogy Európának miért nem volt válasza a migrációs problémákra. Nos, én elmondanám, hogy azért, mert Európa egy rendőri választ próbált egy gazdasági és szociális politikai problémára találni. A kérdésem arra vonatkozik, amelyet Tavares kollégám említett. Elfogadható ebből a szempontból, hogy a Frontex hogy a Frontexet arra használjuk fel, hogy visszaküldjünk tunéziai menekülteket? Nincsen garanciánk arra, hogy Tunéziában ezek az emberek nem a börtönben fognak, fogják végezni. Diplomáciai fellépése van szükség, hogy és akkor beszélhetünk másfajta jogi eszközökről. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérést, kérdést. Emlékeztetnék arra, hogy néhány nappal ezelőtt közösen Pancéri úrral, a Magreb delegáció vezetőivel elmentünk Tunéziába, és tudomásul vettük, hogy az átmeneti kormány nagy, prób- nagy változásokat kíván eszközölni a jogrendszerben, és kívánja szabályozni ezt a kérdést. Ami a bizalmi viszont illeti Európa és a magrai országok között. Na ez az alapja annak, hogy új helyzet alakult ki Tunéziában. Így fog sikerülni majd hozzájárulni a probléma megoldásához. Köszönöm szépen, Mauro úr. Még egy további kérdés van. Madeleine úrhoz intéztek egy kérdést. Tessék, Melenkon kolléga. a kérdést intézném Melanchon kolléga, Madlener úrnak? De quelle manière... Én az utolsó kollégához szólnék. Azok, akik Lampedusán vannak, szerint, ön szerinte ezek bűnözők és, és iszlamista szélsőségesek? Szerintem ez egy fantazmagória. Prego, onorevole. Prego, può rispondere. Kérem válaszoljon. az lehet, hogy a Líbiából érkező emberek iszlamisták, és ismeretes az is, hogy nagyon sok bűnöző terrorista is van köztük. Én abból indulok ki, ha ön ezt nem tudja, akkor nagyon is naív. Most pedig folytassuk a munkát, Szászoli úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Örülünk, hogy vitát folytatunk az Európai Bizottsággal a migrációs szükségállapottal kapcsolatban. Észak-Afrikáról, a Lampedusa szigetére nagy mennyiségben érkeznek az emberek, itt nincs olyan struktúra, ami akár azonosítani, akár fogadni tudná őket. Olaszországban nulla immigrációra vagyunk felkészülve, úgyhogy az összes struktúra lebontása megakadályozza itt Olaszországot abban, hogy az illegális migrációval felvegyük a harcot, vagy fel tudjuk, meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Tudom, hogy ez olasz probléma, de mivel olasz probléma, EU-s probléma is, és koordinált politikákra van szükség a nemzetközi megállapodások kontextusában, amelyek révén meg, tudják, meg tudjuk óvni a menedékkérőket, és biztos azt, hogy szeretném tudni, hogy Olaszország mikor kérte hivatalosan a bizottságot, hogy nyújtson neki segítséget. Köszönöm, Szászól úr, mondja az elnök, most Bicotto asszony kap szót egy percben. Több mint 5000 migráns érkezett Olaszországba az elmúlt néhány évben, és körülbelül 100 ezer készülődik szintén arra, hogy elhagyja a határokat. Franciaországban, Németországban, Olaszországban készülnek. Ezek a migránsok Körülbelül 11 ezer bűnözőt is a soraikban tudhatnak, akik terroristák vagy börtön töltelékek. Biztos asszony, illetve remélhetőleg Eston biztos asszony majd választ ad nekünk arra, hogy mit tudunk ezzel kapcsolatban tenni. Most kell lépnünk a biztosokra. Tegnap próbált nyomást gyakorolni a parlament. A menedékkérők mennyisége megrémisztett minket egy ilyen humanitárius válsággal, egy biztonsági válsággal kell most szembenéznünk, ez ijesztő. Fél óránk van a parlamentben, hogy egy ilyen történelmi eseményel és ennek a következményeivel kapcsolatban tegyünk valamit, ez önmagában is siralmas mit fogunk tenni, mit fog tenni az Európai Unió holnap, hogy ezzel a nagyon komoly helyzettel kapcsolatban fellépjen. Köszönöm, most pedig Jakolino úr kap másfél percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Van egy sziget a földközi tenger közepén, messze-messze, lampedusa hívják. 2008-ban, elnök úr, ez a sziget az újságok címlapjára került, mert akkor 40 ezer menekült érkezett egy év alatt erre a szigetre. Ezt a problémát fokozatosan sikerült megoldani, köszönhetően a barátsági szerződésnek, amelyet az olasz kormány és a libiai kormány kötött. Most ugyan ebben a helyzetben vagyunk, de Malmström asszony, a helyzet most még sokkal bonyolultabb. Nyilván szeretnénk a békét előmozdítani, a stabilitást, és azt szeretnénk látni, hogy új kormányok jönnek létre Egyiptomban és Tunéziában, ezek békét és stabilitást hoznak. Mindazonáltal ezeknek a felkeléseknek az Európai Unió déli országaira komoly kihatásuk van. Szicíliából érkeztem, és tudom, hogy a kitoloncolási rendszer hogy működik. Volt egy központ, egy nagyon hasznos központ Szicíliában, de a barátságos szerződés megkötése után ennek a működését felfüggesztették. Mit tud tenni a Frontex, hogy segítsen nekünk? Nyilván szeretnénk, hogyha gyors fellépésre kerülne sor, és szeretnénk, hogyha ezeket az erőfeszítéseket a lehető leghamarabb alkalmaznák. A Frontex és Biszutil úr is ismét említette, vizsgálja a Libe szakbizottságban. Nézzük meg a Frontex struktúráját. Hogyan tudjuk ezt több pénzzel ellátni, több alkalmazottal. Ahogy Mário, Mauro is mondta, az Európai Bizottságnak és Tanácsnak is fel kell venni a napirendjére ezt a prioritást élvező kérdést. Nem szabad a több időt vesztegetnünk. És visszatérnék Egyiptomra, valódi kockázata van elnök úr itt annak, hogy ezek a menedékkérők nem fogják azt a méltóságot és emberi jogokat tiszteletben tartó elbánást megkapni, amiben, amit amúgy érdemelnének, hiszen olyan sokan vannak, most pedig Pancéri úr kapszó. Köszönöm szépen. Nagyon komoly probléma a migrációs áramlat, és pedig egy közös európai probléma. Én nem azt akarom mondani, hogy most panaszkodni szeretnék, hanem szeretnék együttműködni azért, hogy konstruktívan és hosszú távon sikerüljön megoldani ezt a problémát. Két szinten kell cselekednünk és pedig eh, felelősségteljesen és teljes erőbevetéssel. Ehhez pedig eh, további források is szükségesek, annak érdekében, hogy minél sürgősebben segítséget tudjunk nyújtani. Újra kell eh, kialakítanunk az elosztási rendszert, hogy a menekülteket hogyan osztjuk szét majd különböző európai országokra. Meg kell viszont Tunéziának is adni a szükséges segítséget, hogy ne legyenek kivándorlók. El kell gondolkodnunk a szomszédsági politikán olyan akciókra van szükségünk, melyek új együttműködésen alapulnak, szociális téren is intelligens bevándorlási politikára van szükségünk. Támogatni kell a gazdasági reformokat, támogatni kell a demokratikus átmeneti folyamatot, amely éppen Tunéziában zajlik. Csak is amennyiben ebben sikeresek vagyunk, csak akkor tudjuk megoldani a problémákat. Elnök asszony gondolom egyetért minnyájunkkal, hogyha kijelentem, hogy eljött az ideje annak, hogy áttérjünk a szavakról a tettekre. Köszönöm szépen, Páncéri úr, most pedig Jiménez Becerril Barrio kolléganő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha a terrorizmust a bevándorlással azonosítjuk, akkor az azt jelenti, hogy mindig vészhelyzetben vagyunk, mint ahogy ez Lampedúzán most látható. Azt látjuk, hogy a tunéziaiak exodusza megindult Olaszország felé előbb-utóbb halálesetek is történhetnek, amennyiben a helyzet hasonló marad. Tudatában kell lennünk annak, hogy hogyan tarthatjuk kézben ezeket a ellenőrizetlen menekült áramlatokat. A fejünkhöz kapunk, hogy jaj, de szörnyű, de utána másnap már elfelejtjük, hogy mi történt. A polgárainknak joguk van tudniuk, hogy mi történik a valóságban. Nem működik a mediterrán politika. Amíg eh, nem kapunk eh, megfelelő támogatást, és amíg nem adunk megfelelő támogatást például a Frontexnek, addig nem tud működni. Sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy biztonságosak legyenek az európai határok. A tunéziai, egyiptomi polgárok és a Magreb országok polgárai ne Európába kényszerítsük, hanem építsék fel a saját országukat. Azért harcoltak, hogy ott boldoguljanak. Szolidaritásra van ehhez szükségünk, felelősségre és mindenfelőtt igazságra, amennyiben közös európai migrációs politikáról beszélünk, amely szükségesebb, mint bármikor. Köszönöm szépen. Most áttérünk a Catch the Eye, a spontán felszólásokra. 18-an kértek szót, tehát nyilván nem tudjuk az összeset meghallgatni de mindenkit kérek, hogy maximum egy percben foglalja össze mondandóját. Angelilli asszony. Elnök úr, Európa úgy tűnik, hogy Csipke Rózsika álmát alussza. Ugye hát ezt most ennek a levét isszuk meg ennek a késekedésnek. A migráció továbbra sem prioritás Európa számára. A 27 tagállamok számára sem, egyenként sem. Ez csak a határmenti országok számára nagy teher. De hát közös cél kell legyen megfelelő stratégia kidolgozása a mediterrán térség számára. De be kell látnunk, hogy a barcelonai folyamat soha nem indult el. Biztos asszony, az igazság az, hogy ezek kényes, kellemetlen, kényelmetlen témák, Görögország, Mát és a többiek, nyilván kötelezettek, és tehát kötelezettek segíteni, és persze elvárják a többiek szolidaritását, a tétlen nézelődők, azok persze leckéket osztogatnak, de hát ez nem a megoldás. Ami jogalkotást illeti, a pénzeszközök, az eszközök megerősítését, a Frontexre hivatkoznék, de elsősorban szükség van a politikai akaratra. Zárom gondolataimat, Malmström biztos asszonynak és az egész bizottságnak köszönöm szépen a bevetésüket, a támogatásukat, amelyet biztosítottak az olasz kormánynak. Köszönöm, hogy az ott a Lampedusa-i humanitárius helyzeten segíteni kíván. Köszönöm szépen, Angeli asszony. Most pedig Pascu kolléga kapja meg a szót. Az észak-afrikai fejlemények és közel-keleti fejlemények remélem, hogy a tétlen kedves, kényelmes álláspontokból felráznak minket. Nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy feltétlen biztonsági kihívás kell legyen. Csak hát az a baj, hogy a rossz idők, meg az a rossz szokások, hogy nem végesek. A probléma, amiről beszélünk, technikai és politikai jellegű. Hadd utaljak a levélre. Azzal, hogy egyre többen érkeznek Észak-Afrikából a forradalmi hulláma következtében, az Európai Unió nem tudja, hogy hát támogatja őket, és hát viszont zárva kívánja tartani kapuit. Azt szeretném elmondani, ha hitelesek akarunk maradni, a technikai probléma megoldása, ez túlmegy a rendőri és pénzügyi segítségen, a szép nyilatkozatok jók, de néhány olyan ö, szigorú intézkedés, amelyet bevezettek más EU tagállambeli ágákkal szemben, ez hitelességünk elvesztéshez vezetett. Tehát nagyon fontos, hitelesek legyünk kívül és belül is. Köszönöm szépen, Pászko kolléga. Sonja Alfano asszony. Elnök úr, biztos asszony, köszönöm szépen, Mászlöm asszony, köszönöm szépen. Bölcs előrelátását köszönöm, hogy segíteni kíván Olaszországnak, és hogy azonnal reagál. Ön joggal utalt arra a szükségszerűségre, hogy támogatni kell Tunéziát. Éppen a demokratikus átmenet időpontjában. És a kérdés mindenkihez intézem, mi a helyzet a pénzzel, azzal a pénzzel, amelyet Európa ezekben az években Tunéziának küldött, adott? Líbiának is adtunk pénzt. Hát persze most ez nagyszerű, ha megnéz, azt mondjuk, hogy ó, hát a felébredtek a tunézai állampolgárok, de hova lett ez a sok pénz, amit kaptak? Ha holnap felébredne Líbia, a líbai állampolgárokkal mi történik? Akkor x alkalommal tudomásul kell venni, hogy nem demokratikus rezsimeket támogattunk, és ezek kudarcot vallottak. Biztos asszony, azt kérdezem, hogy miért hallgatott Európa a demokratikus ébredéssel kapcsolatban? Csak Amerika ö, nyújtott megfelelő útmutatást. Amit Portás és Tavares kollégek mondtak, ehhez csatlakoznék. Arra utaltak, hogy olyan országokban, mint Tunézia, a migráció az egy bűncselekménynek számít. Minden állampolgár számára, aki megérkezett Lampedusa szigetére, Merlene úrnak mondom, emlékeztetem, ezek nem líbiaiak, hanem tunéziak. Jó, hát nyilván majd jönnek líbaiak is, tehát mindegy. Azt kérdezem, hogy ki tudja megítélni, hogy menekülte vagy nem. Meg hát most a teljes káosz uralkodik Tunéziában. És eh, kiváltképpen mely szellemben kívánjuk ezeket az embereket visszatoloncolni? Azonnal börtönbe fognak kerülni esetleg. Nos hát ezek olyan kérdések, amelyeket fel kell tenni. És tudnunk kell, hogy mely politikákat követünk. Vannak rasszista politikák is, amelyeket például az olasz kormány rasszista politikát folytatott. Ez is helyszínen. Áfán köszönjük szépen. Elmondanám, hogy Melanson úr a kék kártyát emelte fel most, de a kecsli eljárás alatt nem használható ez a kártya, úgyhogy most Borkéci úr kap szót mikrofon nélkül kezdte el, de most folytatják. Köszönöm a biztos asszonynak az ígéreteit, bár az egész Európai Unió az összes támogatással, segítséggel, amit szétszór különféle országokban a világban, ez inkább gyorsabban is felléphetett volna. Az Európai Unió nem jött rá, hogy mi történik nemzetközi szinten. Tunézia is azokhoz az országokhoz tartozik, ahol tudhattuk volna, hogy mi fog történni. Az a fantasztikus szociális menedzsment katasztrófához vezetett. Azt kérdezem a biztos asszonytól, hogy miért nem beszél világosan ezen migránsok elosztásáról a különböző tagállamok között. Miért nem osztjuk szét őket? Ez nem helyes? Nem jó, hogyha ez a probléma csak azokon teher, akiknek tengeri határai vannak akik földrajzi szempontból közel vannak az észak-afrikai országokhoz. Ez rendkívül fontos pont. A Frontex is nagyon kis mértékű erőforrással rendelkezik. Két szakértőt küldtünk, küldtek oda, Lampedusában humanitárius tragédia folyik. Itt egy task force felállítására, egy csoport felállítására van szükség, hogy megpróbáljuk a közelmúlt hibáit helyre jóvá tenni. Ez a helyzet nagyon komoly, és tovább romolhat. Egészségügyi problémák merülhetnek fel. Lampedusa-ban már gyakorlatilag nincs ivóvíz. Köszönöm, Borgézió úr, mondja az elnök, most pedig nagyon szigorú leszek az idővel, mert Mamström biztos asszonynak nem sokára, 6 órakor el kell mennie. Úgyhogy lehetővé kell tennünk neki, hogy választ adjon, különben az önök kérdéseire sem hangzik el a válasz. Most pedig Káza, David Káza kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Igen. Már régóta beszélünk erről a mediterrán válságról, erről a tragédiáról. Attól tartok, hogy nem hallotta, de ezért elismétlem, nincs valódi szolidaritás az illegális bevándorlás területén. Lampedusában tragédia történik, egy nagyon komoly tragédia most és amikor Lampedusa megtelik, akkor majd mindenkit átveszünk Olaszországba, hogy kényelmesebben elférjenek. De hát Isten ments, hogy ezek az emberek Máltára is elinduljanak, hiszen akkor még nagyobb tragédia lesz, ha Máltára érkeznek, akkor Máltán fognak maradni, és Máltát nem tudjuk nagyobbá tenni a jelenlegi alapokkal és a jelenlegi pénzügyi eszközénkkel nem tudjuk egy óriási menekültáborra alakítani Máltát. Úgyhogy több szolidaritást kérünk a tagállamoktól, különösen az észak-európai országoktól. Ahogy azt az alelnök asszony is nagyon helyesen mondta, nem látjuk ezt a szolidaritást a többi tagállamtól. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Krocsetta úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni biztos asszonynak, hogy foglalkozik a tunéziai kérdéssel. Én egy kicsit máshogy jellemeztem volna ezt a vitát. Ez a Tunézia támogatásáról szóló vita lett volna, és azon országok támogatása, ahol a diktatúrák ellen és az emberi jogokért harcolnak. Humanitárius szükséghelyzetről van szó, azonban igazából egy nagy világhatalom szembesül azzal a problémával, hogy 5000 embert felvegyen lampedúzán. Jó, Lampedúza kicsi, tényleg nincs annyi hely, de azért vannak repülőterek, ott van Szicília, ezeket az embereket el lehet vinni máshova is az országban. Nem arról van szó, hogy a Frontex nem kap eleget, vagy hogy hogyan lehet valamit itt a menekültek ellen tenni. A népekről van szó, a demokráciáért küzdenek, és felszólítottuk őket, hogy harcoljanak a demokráciáért. Most harcolnak. A vízumpolitika kiterjesztése is segítheti az országokat. Köszönöm. A szó most Mölcer úré. Egy ilyen óriási migrációs hullám legutoljára szerintem 1989-ben volt, amikor összeomlott a kommunizmus, és az EU nem tanult semmit belőle. Teljesen meglepte a menekült áradat. Most pedig akik érkeznek, nem azt akarják, hogy ingújukat felgyűrve az ország demokráciáért dolgozanak, hanem elmenekülnek. Amíg a gazdasági menekülteket nem küldjük azonnal haza bármilyen visszafogadási segítség nélkül el fognak minket árasztani a menekültek. Már tízezrek állnak a rajtkövön, hogy ide rohanjanak. A múltban mindig megmutatkozott, hogy újabb és újabb menekült áramok jöttek Európába, amennyiben kesztyüskénzzel bántunk velük. Most, amennyiben új menedékügyi rendeleteket hozunk, akkor csak motiváljuk az újabb menekülteket. Köszönöm. Köszönöm, Szilvesztris kolléga. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a vitát, köszönöm önnek is, hogy eljött hozzánk, hogy megtisztelt jelenlétével. Azt is köszönöm, amit mondott, köszönöm kötelezettség vállalását, hogy megmutatja Európának, Tunéziának és Olaszországnak, hogy segíteni akar. De visszatérnek most egy mondatára. Új szelek fújnak a mediterrán partokon. Igaz. Ennek viszont közvetlen kihatásai vannak, és Olaszországnak pedig meg kell birkózni a helyzettel. Hogyha ez a szél még jobban felerősödik, akkor lesznek emberek, akik falakat akarnak majd építeni. Biztos asszony Apuliából jövök, ugyanúgy, mint Mauro kollégám, ott már évtizedek óta olyan befogadási, felvételi szerkezeteket, infrastruktúrát építenek ki, hogy méltósággal fogadjuk a menedékeseket. De egyedül nem tudjuk megcsinálni. Nagyon jó lenne, biztos asszony, amennyiben ezek a táborok a szolidáris Európát is maguk mögött tudhatnak. Köszönöm, most Mulder kolléga kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy kicsit ironikusnak tűnik a helyzet, hiszen éppen most ünnepeljük a szabadság, a demokráciát Tunéziában, és most ugye a menekültekről beszélünk, kicsit nehéz megérteni, hogy pont most hagyják el az országot, amikor most virágzik ott ki végre a szabadság és a demokrácia. Persze lehet, hogy ez egyfajta hírvívője a jövőnek. Nagyon jó, hogy a bizottság foglalkozzon és készüljön fel erre a helyzetre. A bizottságnak be kell mutatni, hogy képes arra, hogy ellenőrzés alá tudja vonni ezt a helyzetet, minden eszközt be kell vetni, segítenünk kell Tunéziának, de szerintem elkerülhetetlen az, hogy éppen most ebben a konkrét esetben, ahol a szabadság megszületett Tunéziában, font mm, érdekes most megállapítani, hogy ezeknél az embereknél vannak olyan emberek, eh, akik nem menekültek. A menekültek között lesznek olyanok, tehát elkerülhetetlen, hogy a bizottság kiálljon azért, hogy Tunéziába visszaküldjenek embereket, pontosan azért, hogy a jövő szempontjából meghatározzuk, hogy mi lesz. Utána a következő menekültek a közel-keletről jönnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Ez a rendkívüli migrációs áramlat, amely érinti az olasz partokat és majd egész Európát, oda kell vezessen, hogy felgyorsítjuk közös politikánkat, hogy megoldjuk ezt a jelenséget. A párbeszéd az olasz hatóságok és bizottság között jól alakul, azzal a célral, hogy választ adjunk a kérdésre, a humanitárius rendkívüli állapotra. Krocsetta kollégának azt szeretném mondani, nem az 5000 menekültről van szó, aki eddig megérkezett, hanem arról a korszak alkotó pillanatról, vagy menekült áramlatról. A, ha most azonnal nem tudunk világos politikai üzenetet megfogalmazni, hát akkor súlyos helyzet fog kialakulni, aktívnak kell lenni, a rendkívüli állapotot fel kell oldani, de ehhez struktúrált válasz kell, meg kell erősítenünk a Frontex szerepét, a Frontex operatívá kell váljon, bizonyos folyamatokat be kell vezetni. Meg kell állapítani a menekültek státuszát, a menedékjogi kérvényeket, és nem szabad, hogy beszűrödjenek terroristák és bűnözők. Éppen ezért valóban gyors választ kell találni. A bizottság helyesen reagált, most a tanácsnak is kell. Köszönöm Fidenca képviselőnek, Rovesz Kámen. képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Komisária, puesto que la tarde tiene un poquito el... Köszönöm szépen. Azt, hogy... Quería preguntarle si pudiera saber de verdad... Eso... Meg szeretném kérdezni a biztos asszonytól, hogy visszatekintve, mivel eléggé későre jár már, főleg tekintettel arra, hogy nagyon nehéz ellenőrizni a lampedúzai helyzetben a bevándorlók tömegét. Erről semmi kétség. De úgy gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy a terroristák nagy számban mozoghatnak, hát ez egy kicsit azért túlzás. Meg kell vizsgálnunk ennek a humanitárius aspektusait. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy egy tagállamról van szó, Olaszországról. Úgy gondolom, hogy fontos, amikor arra gondolunk, hogy a szegénység mértéke nem csak a bevándorlókat, hanem az egész lambedúzai térséget sújtja. Nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy Tunéziából ez miatt a szegénység miatt jönnek el az emberek. Köszönöm szépen. Fázson asszonyi a szó egy percben. lépa. Na Prágu Európske Unie se nova humanitárna... Köszönöm szépen. Új humanitárius tragédiának vagyunk tanúi, Lampadúza még nagyobb mennyiségben ö, várhatja ö, ö, Észak-Afrikából ö, a bemeneg, bevon, ö, bevándorlókat. Csak Egyiptomból 600 ezren jönnek, ö, és gyorsan kell reagálnunk. Ez nem jelentheti azt, hogy bezárjuk az ajtókat, és nem lehet az, hogy a bevándorlókat bűnözőnek tekintjük hiszen ö, mozgásszabadság van Európában, és meg kell osztanunk ezeket a felelősségeket, terheket, amelyeket eddig Olaszország viselt. Pénzügyi és más forrásokat is biztosítanunk kell Olaszországnak, hiszen emberi életekről van szó. Az EU egyiptomi eseményekre történő reagálása nem volt megfelelő. Nem szabad elfeledkeznünk a bevándorló ellenes csoportokról segíteni kell Olaszországnak minél előbb. Köszönöm. Fandenkamp úr következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Nagyon jó az, hogy demokratikus fejlemények történtek Észak-Afrikában, de hát ez kötelezettségekkel is jár Európa számára. Az észak-afrikai problémákat nem lehet eh, megoldani Dél-Európában. Ebben az összefüggésben szolidális vagyok az olasz kollégáimmal. De a kérdés a biztos asszonyhoz az az, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy ezt a folyamatot lerövidítsük, hogy gyorsabban meg lehessen ítélni az embereket, és vissza lehessen őket küldeni Tunéziába, hogyha nem menekültek. Nagyon sok fiatal férfi megy Dél-Olaszországban, nagyon sok a gazdasági menekült is közöttük, és az igazi menekülteket meg kell különböztetni a gazdasági menekültektől. És itt van még a kommunikáció problémája is. Nagyon sok európai úgy gondolja, hogy túlságosan sok tunéziai megy Dél-Oroszországba. Ez kommunikációs probléma az Európai Unió számára és meg kell gyorsítani tehát a folyamatokat, és jobb kommunikációra van szükség. Köszönöm szépen, és Nagyja asszony következik egy percben. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos asszony, mindannyian lelkesen követtük azt, ami Egyiptomban, illetve Tunéziában történt. A szabadság, a demokrácia nagyon fontos számunkra, és az elmúlt napokban ezek a képek domináltak. Ugyanakkor két-három napja most a menekült áradat képei vannak a szemünk előtt, ezeket látjuk a tévében és az újságokban is. Úgy vélem, hogy gyorsan kell fellépnünk annak érdekében, hogy ezt a történelmi pillanatot ne veszítsük el, és nehogy csak a menekült áradat képei maradjanak meg. Úgy vélem, hogy kommunikálni kell a közülemény irányába azt, hogy sok ember jön, de sokan vissza is fognak menni, mert sokaknak nincsen jók ahhoz, hogy menekült státuszét folyamodjanak. Gyakran felmerül a gazdasági menekültek kérdése, és egy dolog egyértelmű, hogyha ezek a fiatalok nem kapnak perspektívát, akkor vissza fognak térni. Lehet, hogy nem ugyanazok, de újra jönnek majd. Úgyhogy mindenképpen foglalkoznunk ezekkel a témákkal. Köszönöm szépen. Szelemakosz úr következik egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A földközi tenger térsége lángokban áll, és a menekült áradat csak egyre rosszabb lesz. Ezeknek az embereknek segítségre van szükségük ahhoz, hogy civilizált módon élhessenek, de nem szabad elfelejteni azt, hogy a legnagyobb része ezeknek a migránsoknak muzulmány háttérrel rendelkezik, és a hivatalos jelentések szerint az elkövetkező 20 évben 35%-kal nő majd az arányuk. Hát 2,7 százalékkal fog növekedni, az elkövetkező 20 százalékban az arányuk. Sőt, akár 6 százalékot is elérheti ezt, tehát óriási váltás lesz, meg fog változni Európa népességének összetétele. A tagállamokat ennek tekintetében nem szabad egyedül hagyni. Köszönöm szépen, Kelly úr következik. Uh, thank you. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy biztos is mondta, az a változás idői szelei járnak Észak-Afrikában hasonló, mint ami 20 évvel ezelőtt e- Kelet-Európában történt. Ha ugyanez az eredmény, a demokrácia létrehozása, akkor nagyon elégedettek is kell, hogy legyünk, és örülnünk kell. Rövid távon azonban van hátránya is a dolognak. Menekülések, menekültek, bevándorlók kérdése. Ez egész Európa számára probléma, és a megoldásnak is európainak kell lennie. Nem zárhatjuk be az ajtót a menekülők előtt, ugyanakkor nem is, vár, nem is várhatják el tőlünk azt, hogy mindenkit a világ minden részéről befogadjunk. A megoldás gondolom a Buszatil kolléga által javasolt megoldásban van. Biztosítanunk kell, hogy a haza költözés lehetségesé váljék, amikor ennek a biztonságai feltételei biztonságosá válnak. Szolidaritást kell tanúsítanunk, és ez rendkívül fontos. Köszönöm, Kelly úr. Mikolási úr következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Tu hovoríme o probléme, ktorý je celé Európa Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, hogy a probléma, amiről beszélnünk kell, az összeurópai. Európának szolidálisan és egységesen kell fellépnie. Problémánk van, problémáink vannak a túnéziai menekültekkel, de Egyiptomból, Libiából is érkezhetnek eh, menekültek, és már most is több ezer menekült érkezik eh, ezekből az országokból, és ez még nőhet. Hogyha nem foglalkozunk a problémával, akkor meg kell azt állapítanunk, és megállapítanom azt, hogy a tanács képviselői nincsenek itt, nem hallgatják meg azt, hogy miről is beszélünk. Velük együtt és a bizottsággal együtt jogilag tiszta megoldásokat kell találnunk, és hogy az előttem szólóim is, hogy elmondták, nem tudunk minden menekültet befogadni, akik Észak-Afrikából érkeznek, és nem is ez a célunk, akik nem politikai menekültek, azoknak vissza kell térniük országukba. Köszönöm szépen, a spontán felszólalások sorát pedig Komucsákos úr zárja. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, örülünk annak, hogy itt van körünkben. lampedúzáról beszélünk ma, holnap beszélhetünk Krétáról, vagy akár Máltáról is. Ne nevessen, az én országomban ugyanez a lehet a probléma Brüsszelben és vagy Párizsban is. És nem, a, nem csak a déli országok problémája ez, de egy összeurópai probléma, és ezért szolidárisnak kell lennünk, és sokkal erősebb intézkedésekre van szükség. Erősíteni kell az Európolt és a Frontexet, de az is fontos, hogy 8 évvel azután, hogy elfogadtuk a megfelelő intézkedéseket, meg kell nézni azt, hogy mi is történik, hogyan lehetne javítani a Dublin 2-es rendeletet. Voilà, Köszönöm szépen. Elnézést kérek, most már le kell zárnunk. Egy órája vitázunk erről, és most már a biztos asszonynak adom meg a szót, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm mindannyiuknak ezt a vitát. Ha Bizitoli úr odafigyelt volna bevezetőmre, hallott volna, hallotta volna, hogy mindent elmondtam, amit mondott, de itt szívesen megismétlem. Már használtunk alapokat arra, hogy segítsünk az olasz hat, hatóságokkal, folytatjuk a dialógost velük, és megpróbálunk segíteni nekik a továbbiakban is. Hiszen Olaszország már több katasztrófát is megélt a humanitárius segítséggel, az élelmiszer, a gyógyszerek vonatkozásában már vannak tapasztalatai, úgyhogy nyilván segítünk majd az azonosítás terén is például. Igen, európai hatáskör ez, és ezért kell európai megoldásokat találnunk. Voltunk már a helyszínen is, de továbbra is vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a Frontexet nagyon rövid időn belül megint bevessük. De persze meg kell ennek vitatnunk minden részletét Olaszországgal, illetve más országokkal, amelyek szintén részt vehetnek ebben. Örülök, hogy Búzutil úr felel a Frontexről szóló jelentését, úgyhogy majd segíthet a módosító indítványokban, hogy még jobban működjön a Frontex. Ha a tunéziai vizeken kell fellépni a Frontexnek, akkor nyilván a tunéziai hatóságokat is be kell vonnunk ebbe, de még nem jutottunk el odáig. Ezen kívül arra is ösztönözzük az országokat, hogy visszavegyék állampolgáraikat, akiknek nem kell nemzetközi védelmet élvezniük. Persze meg kell vizsgálni ennek a lehetőségét, mégpedig eseti alapon, mégpedig alaposan. Segítünk a tunéziai hatóságoknak tanácsadással, támogatással, ezen kívül képzéssel, berendezésekkel és pénzügyi alapokkal is. Ami Máltát illeti, még nem működünk ezen a területen, de hogyha kiel, akkor küldünk nemzeti csapatokat Olaszországba. A jövő heti külügyminiszteri tanácsban és a JAI-ban is meg fogjuk vitatni ezt a kérdést a jövő héten. És az ensz is hogyha segíteni tudnak nekünk azok felderítésében, akiknek nemzetközi segítségre van szükségük. A Frontex az elemzésekbe is befolyik az egész régióban. Tunéziójában reménykeltő a helyzet, és támogatjuk a, a demokratikus fejleményeket. Eston asszony ott volt tegnap, tárgyalt a, a hatóságokkal, és készek vagyunk támogatni a választásokat is illetve tárgyalunk arról is, hogy más területeken hogy tudunk segíteni nekik, hogy elősegítsük a demokratikus fejleményeket. Gazdasági segítségnyújtásról is szó van, különböző mobilitási programokról, de ugyanakkor növelnünk kell a lehetőségét annak is, hogy legálisan jöhessenek az emberek Európába. Egyetértek sokakkal, akik azt mondták, hogy persze az egész régiót szem előtt kell tartanunk. Ö, persze nyilván sokan meglepődtek, amikor a berlini fal leomlott, nem volt tervünk arra, hogy mit kell ekkor előrántanunk, és hát hogyha nagyon sokan a szabadságot és a demokráciát kívánják építeni, az Európai Uniónak támogatni kell ezt. Nyilván a szomszédsági politikán belül vannak már terveink, erre szükség volt a korábbi események nyomán is, és Egyiptomban és az egész régióban azt próbáljuk megtalálni, hogy a különböző eszközöket, a politikai, szakpolitikai eszközöket és egyéb eszközöket hogyan tudjuk a régió segítségére felhasználni. Köszönöm elnök asszony ezt a vitát, és biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk még térni erre, mert nyilván az egyik fontos napi rendi pontunk, ott is marad egy darabig, de szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy nagyon szorosan követem az eseményeket, és megpróbálok segíteni, akinek csak lehet. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Malmström asszony, ezzel lezárul ez a vita, és a napi rend értelmében Omen Rajton asszony jelentése következik. A megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerekről Európában, úgyhogy egy kis időt szánunk arra, hogy a biztosok helyet cserélhessenek. asszony,